l'organisation. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Hölgyem és uraim, erre a magas szintű migrációt kezelő konferenciára. az Európai Tanácsülése előtt vagyunk egy nappal. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek. Üdvözlöm az Európai Bizottság elnökét. Ebben a témában nagyon jó az együttműködés az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Today. Ma természetesen minden európai nyelven felszólalhatnak, van fordítás, tolmácsolás. Én az anyanyelvemen, olasz nyelven fogok ma itt felszólalni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ilyen sokan erre az eszmecserére. Ennek az eseménynek a színhelye és a dátuma nem véletlen. Tegnap ünnepeltük a menekültek nemzetközi napját. Holnap pedig, ahogy említettem, az Európai Tanács ülése kezdődik, és remélhetőleg mm, most már az Európai Unió migrációs politikájának is egy fordulatot ad ez az ülés. Én mióta a mandátumat elkezdtem, azóta úgy gondoltam, hogy nagyon fontos a polgárok és az intézmények között a kapcsolatot megerősíteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a parlament hangját hallassuk. A parlamentben 751 képviselő ül. Itt ma a plenáris ülésen nem csak az Európai Unió intézményei, különböző kormányképviselők Európából, Afrikából vannak jelen, hanem nagyon sok más szereplő is. Olyan szereplők, akik részt vesznek e problémák megoldásában, például polgármesterek, parti őrség képviselői, aztán a pénzügyőrség képviselői mellesleg a pénzügyőrség Olaszországban ma ünnepli az évfordulóját. Aztán ott vannak az NGO-k részvevői, az orvosi ellátással foglalkozók, a gyermekek segítségével foglalkozó NGO-k. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentből minnyájuknak ezért a tevékenységükért. Ma itt ez az eszmecsere, ez a vita arra is szolgál, hogy hallassuk a hangunkat, az önök hangját azok felé, akiknek kötelességük válaszolni a polgárok kérdéseire. Most már eljött az idő, nem vesztegethetjük az időt. Most már nagyon gyorsan kell felépni döntő módon kell fellépni. Nagyon sajnálatos módon azonban a helyzet nem könnyű. A polgárok azonban azt kérdezik tőlünk, hogy hogyan fogja Európa megoldani a problémákat. A, tudjuk azt, hogy milyen sürgős a helyzet a migráció, a terrorizmus elleni harc, a fiatalok munkanélkülisége, a szociális politika. Ezek mind olyan területek, ahol sürgősen fel kell lépni. Nem lehet így hagyni a helyzetet, a, amilyen most. Tudjuk, hogy a helyzet súlyosbodik. Harcok, háború van Szíriában. Tudjuk, hogy milyen nagy a nehézség a szubszaharai Afrikában hmm, a Al-Saraj miniszterelnök urat is meghívtuk Líbiából, és itt van. Köszönöm szépen, hogy eljött. Ő is tanúsíthatja azt, hogy mennyire nehéz a tagállamoknak az Afrikában a belső problémáikat is megoldaniuk. Meg kell gátolni az ember és nő kereskedelmet, szervezett bűnözők teszik ezt, és kiszolgálják a nők, az anyák, a gyermekek helyzetét, olyan emberek helyzetét, akik el kell, hogy hagyják az országaikat a klímaváltozás miatt, az éhínség miatt, vagy mert ott van a Boko Haram, vagy éhínség van, vagy különböző törzsi háborúk ütik fel fejüket. Látjuk azt, tehát sokan reményvesztetten hagyják el az országaikat. Ezt meg kell akadályoznunk. Ez egy nagyon jelentős dráma, amely érinti a polgárainkat is. Úgy tűnik, hogy Európa gyenge, úgy tűnik, hogy Európa közömbös, és hogyha nincs megoldás, akkor megvan annak a kockázata, hogy a populista szirén hangok egyre inkább erőteljesebbé válnak, és azt az illúziót keltik, hogy mindent meg lehet oldani azzal, ha lezárjuk a határainkat, az, bezárjuk az ajtóinkat. Meg kell találni a konkrét megoldásokat. Akkor is, hogyha, még akkor is, hogyha többet ruházunk be mint ebbe. Ahogy már mondtam, a gazdaságunk számára is fontos ez a téma. Az Európai Unió költségvetésében is jelezni kell Sokkal többet kell beruháznunk a migrációs feladatokba. Itt ez nem csak biztonsági kérdés, ez egy poli, alapvetően politikai kérdés az Európai Unió intézményeinek szembe kell szállni ezzel a helyzettel. Látjuk azt, hogy mennyit teszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb módon oldjuk meg a menekültek és a menedékkérők problémáit. A szolidaritás, az emberi életek megmentése alapvető értékeink és ez azt is jelenti, hogy az illegális migráció ellen fel kell erőteljesen lépni. Azt is látjuk, hogy az utóbbi öt évben az Európai Unióban ö, több mint három millió menedékkérelmet nyújtottak be. A jelenlegi ö, szabályokkal, ugye az frontvonalon Olaszország és Görögországának. Neki kell a legtöbb menedékkérelmet kezelniük. Ez egy hatalmas felelősség. Tudjuk azt, hogy ezen országoknak feladata még ezen kívül a földközi tenger ellenőrzése és megmenteni az embereket. A szolidaritás az együtt élésünk alapja nem ilyen Európát képzeltek el az alapító atyáink. Ami a menekültügyet illeti, az Európai Bizottság, és köszönetet mondok Jean-Claude Juncker elnök úrnak, tehát az Európai Bizottság reformokat indított, nagyon bátor reformokról van szó. A javaslatot tett az Európai Bizottság arra, hogy megerősíti a migrációs feladatokat, és egy javaslatot még a nyár vége előtt el is fogad majd a bizottság. Az Európai Unión belül homogénné, egységesé kell tenni a kritériumokat, amelyek értelmében menedéket lehet kapni sokkal tovább, tovább kell menni, be kell tartatni a szabályokat. Az Európai Bizottság a múlt héten kötelességszegési eljárást indított azon országok ellen, akik nem tartották tiszteletben a megállapodást. Emlékeztetni kell arra, hogy minden megállapodást be kell tartani. A szolidaritás nem csak arról szól, és akkor van, amikor kapunk, hanem a, más, a másoknak adni is kell. A kötelességszegési eljárás remélem megoldást hoz majd a problémákra. Én nem ö, vagyok ö, szenvedélyesen követője a kötelességszegési eljárásoknak és az, ennek a politikának. Viszont pontos az, hogy az Európai Bizottság betartatja a szabályokat és a megállapodásokat. Kedves Jean-Claude, az önök tevékenységét a parlament többsége támogatja. Támogatja azt, hogy tartsák tisztelet, tartassák tiszteletben a szabályokat. Nagyon nagy a konfúzió, sok esetben a tagállamok, vagy egyes tagállamok azok, amelyek nem tartják magukat a vállalt kötelezettségekhez. Aztán van egy másik probléma, ez pedig a határ, a külső határok ellenőrzése a, azt tudjuk, hogy sok sok a felelősség, és a, azon országok, amelyeknek külső határai vannak, természetesen többet szenvednek, például Or- Magyarország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Málta, Portugália. Hát a külső határokat jobban kell megvédeni. És mi mindig támogattuk azt, hogy az Európai Unió azt támogatja, hogy legyen egy határőrség. Ez a különböző határőrségek jelenléte azt is jelzi, hogy Európát nem akarjuk egyedül hagyni. Éppen ezért folytatni kell ezt a folyamatot. Minden olyan eszköz, amely rendelkezésre áll, beleértve a szatellitrendszereket, a Kopernikus, a Galileo rendszert, szintén részét képzik ezeknek a műveleteknek. Meg kell erősíteni a belső határainkat, ez azt is jelenti, hogy a belső piacot kell megerősíteni, ez azt jelenti, hogy a négy szabadsági jogot is meg kell védeni. A külső határokat is meg kell védeni, de lezárni a határokat az azt jelenteni, hogy a helyzet rosszabbodna. Nem védenénk meg a határainkat, hanem rosszabbodna a helyzet. Éppen ezért előre kell menni, természetesen meg kell akadályozni az, hogy a határokon ott álljanak a kamionok ö, ö, nagy ö, számban. Kedves Jean-Claude, nagyon fontos az, hogy egy valódi stratégiánk legyen Afrikára vonatkozóan. Afrika kell, hogy legyen az Európai Unió egyik nagy prioritása mostantól a következő évekig. A bizottságnak az összes javaslatát támogatom. Már van egy teljes csomag, Mimica biztos előterjesztette ezt, itt 40 milliárd euróról a bizottság döntött, hogy ezt egészen 200 vagy 400 milliárd euróig fogja felnövelni a különböző beruházásokra Líbiában és máshol. A parlament tehát úgy gondolja, hogy meg kell erősíteni ezeket a folyamatokat. Az egyedüli lehetőség, amely rendelkezésre áll számunkra, az az, hogy támogassuk a növekedést, hogy felszámoljuk a szegénységet Afrikában, hogy meggátuljuk azt, hogy a fiatal afrikaiak elveszítsék a reményüket, és otthon maradjanak Afrikában. Sokkal méltányosabb életre van szükségük. Fontos, hogy legyen perspektívája ezeknek a fiataloknak. Ezért kell Afrika felé úgy nézni, tehát nem európai szemüveggel kell nézni Afrika felé, hanem afrikai szemmel. Éppen ezért az afrikai ö, ö, bizottság elnökét is meghívtuk, aztán az ENSZ elnökét, Gutéres urat, az együttműködés érdekében. A múlt héten volt egy tunéziai hét a parlamentban, ma pedig itt van, ahogy mondta Malszaráj miniszterelnök úr, és Nyugat-Afrika egyik képviselője szintén. Mindenképpen fel kell használni a képességeinket, a know-how-t, a kulturális, a gazdasági, az egyetemi képességeket annak érdekében, hogy egy jelentős európai diplomáciát alakítsunk ki, hogy Afrika problémáit próbáljuk megoldani. Itt utalok az Európai Beruházási Bank elnökére is, a, mivel a bank szintén részt vesz ebben a folyamatban. Tehát egy igazi politikai stratégiára van szükség. Jean-Claude-nak igaza volt, amikor elfoglalta a posztját, és azt mondta, hogy a szolgálat kell, hogy legyen a politika, az Európai Unió nem lehet bürokrácia. Politikával kell, hogy foglalkozzon, de a politikának utat kell mutatnia. Én úgy gondolom, hogy ez az út, amely a Afrik, amely Afrikához kapcsolódik, amely az afrikai fejlődéshez kapcsolódik. Egy olyan út, amely nem lehet az újra a gyarmatosítás útja Afrikában. Testvérek között kell tárgyalnunk, olyanok között, akik megértik a, egymást, annak ellenére, hogy különböző kontinensekről jönnek. Az Európai Bizottság igenis erőteljes konszenzust fog kialakítani az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Novemberben lesz majd Abidjánban két, egy ilyen csúcs találkozó Unió-Afrikai Unió között. Rómában március 25-én a állam és kormányfők aláírták azt az ünnepélyes nyilatkozatot, amelynek az egyik prioritása a migráció kérdése. Holnap a csúcs találkozón ugyanezek az állam és kormányfők ott lesznek, akik aláírták ezt a római nyilatkozatot. Tehát a politikai szándék megvan. Ennyit akartam én is elmondani, és a csúcs találkozó nyitó beszédében majd azt is elmondom, hogy most már eljött az idő arra, hogy döntsünk, hogy konkrét válaszokat adjunk a polgárainknak, mert az uniós polgárok azt kérik, hogy határozott Európa legyen, és konkrét válaszokat adjunk a értékeink tudatában. Éppen ezért nagyon fontos ez az ülésünk is. A tagállamok Afrikára, a perspektíva szempontjából tekintnek már, ugyanis a problémák nem csak azt jelentik, hogy itt több ezer és millió menekült jöhet be Európába, mert igen, az elkövetkezendő években több millió ember hat, hagyhatja majd el Afrikát. Éppen ezért azonnali cselekedetre van szükség most, ma. Nagy stratégiáról van szó. Jean-Claude Junckernek most majd átadom a szót, és biztos vagyok benne, hogy ő velem együtt támogatja az Európai Unió politikáit, hogy felvegyük a harcot ezekkel a problémákkal. A stabilitás Afrika, közel-kelet, a földközi tengeri térség ezek azok a témák, amelyekre választ várnak a polgáraink, de választ kell adni a partnereinknek a földközi tenger másik oldalára is, nevezetesen, hogy politikai ö, partnerek akarunk lenni, hogy együtt építsük fel a jövőt, a közel-kelet, Afrika és a földközi tengeri térség fiataljai számára. Köszönöm szépen! Köszönöm. Elnök úr, kedves Antonio Vitala. Tisztelt Csimmert, elnök asszony, tisztelt miniszterek, tisztelt képviselők, Sajnos az anyanyelvemen nem szólalhatok fel, letzeburgi és luxemburgi nyelven, hiszen csak néhányan értik ezt a nyelvet. Megpróbálom más nyelveken megtartani az előadásomat. Először némettel kezdem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Első alkalommal az elmúlt héten az Európai Határmenedzsmentes alapkövét letették. Több mint 16 országból, 6 partner egyetemen illetve az EU különböző intézményét látogatták meg, a határvédelmi intézményeket, és ez egy bizonyítéka annak, hogy valóban egy új fejezetet nyitottunk a bevándorlási politikában. Amit közös, a közös program a frontex azt mutatja, hogy hosszú távon dolgozunk azon, hogy a közös határainkat közösen védjük meg. Önökkel együtt sikerült egy, kevesebb, mint egy év alatt elérni azt, hogy valami olyasmit valósítsunk meg, ami korábban 20 év alatt nem volt lehetséges. Egy európai határ és partvédelmi őrséget felállítani. Ez a őrség hozzájárul ahhoz, hogy eh, a leginkább érintett határ szakaszokat biztosítsuk. Jelenleg 16 eh, ezer 000 határőr dolgozik, akik támogatják a nemzeti határőröket. 977 Görögországban, 402 Olaszországban, 168 Bulgáriában és Spanyolországban 65-en dolgoznak. Ezen kívül 15 ezer határvédelmi tiszt áll rendelkezésre a közös munkához. Tehát nem kell folyamatosan azt kérni, hogy a a határidőn kérdéseket vegyük komolyan, hiszen ezt már megtettük a bevándorlási politikában. Két e, európai alapelv vezérel bennünket, e, a szolidaritás és a felelősségvállás. Éppen ezért már sokkal közösen az európai választási kampányban egyértelműsítettem azt, hogy egy ország sem szabad magára hagyni, és cserben hagyni, hogyha olyan emberekről van szó, akik szükséget szenvednek és nem szabad, hogy azt határozza meg, hogy ki az erősebb, hogy ki mennyi felelősséget kell, hogy vállaljon. És Olaszország erőn felül erőfeszítéseit nagyra értékelem, illetve Gorokország erőfeszítéseit. Olaszország percenként bizonyítja azt, hogy az európai szolidaritás mit is jelent, és Görögország ugyanezt teszi. És mivel Görögországot és Olaszországot nem szabad, hogy magára hagyjunk ezzel a feladattal, a bizottság és a helyszínen van, és támogatja ezeket a tagországokat, valamint más tagországokat, és Görögországban és Olaszországban központi felvevőhelyeket hoztunk létre, fogadóhelyeket, ahol az EU tisztviselők, az ügynökségek munkatársai, illetve szakértők a tagországokból képviseltetik magukat és dolgoznak együtt. Nagyon fontos a modern felszerelés biztosítása, és biztosítottuk azt, hogy azoknak, akiknek új lenyomatát Görögországban leveszik, arányuk egyre nagyobb mértékben nőtt. 8%-át regisztrálták a tavalyi évben még az embereknek, és 100% ez az arány egy évvel később. Tehát létrehoztuk azokat a szükséges struktúrákat, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy az ellenőrzést és rendezett feltételeket teremtsünk. Ezzel egyidejűleg ott kezdtük a munkát, ahol a menekülők elindultak az útjukon, a következő denge térségében az eszközöket megerősítettük, és 500 ezer ember életét tudtuk megmenteni. Ezen kívül az embercsempészek ellen is felvettük a küzdelmet. Azt a célt szolgálja amúgy a Törökországgal kötött megállapodás is, ami ahhoz vezetett, hogy az érkező menekültek száma Törökországba, akik Görögországba érkeznek, 90%-kal csökkent. Hölgyeim és uraim, mindez emlékeztetőként kell, hogy szolgáljon, hogy mennyi utat tettünk meg ilyen rövid idő alatt. Az elmúlt évben eh, több mint 6000 szíriai kapott eh, jogszerű utat Európába, Törökországból, és majdnem 21 ezer ember Görögországból, Olaszországból áthelyezésre került. Ez egy történelmi lépés, és nagyon fontos, hogy más befogadható személyek allokációját is eredményezzek szeptember 2020-ig. De szedetás nem egyirányú út, minden országnak ki kell venni a részét a felelősségvállalásból, és hogyha vannak olyanok, akik ezt megtagadják, a bizottságnak a saját felelősségét is vállalnia kell. Mutattuk az elmúlt héten azt, hogy az utolsó szakaszába kerültünk egy folyamatnak, vállaljuk a felelősségünket, és ezt komolyan vesszük. Világosan szeretnék fogalmazni. Nem vagyok elégedett a szabálysértési eljárások kapcsán. Én úgy érzem, hogy a szolidaritásnak a szívből kell jönnie. Hogyha ez nem így van, akkor kötelező érvényű intézkedéseket kell megragadnunk megoldásokat kell keresnünk, illetve a jövő rendszerét meg kell oldanunk. A jelenlegi rendszer ben a eh, folyamatok túl hosszadalmasak, bonyolultak, és a kérvényezőket nem eh, kezelik ugyanolyan bánásmódban, mint minden tagországban. Néhány nemzeti eh, menedékjogi rendszer nagy lelkűbb, mint más rendszerek, és ez a menedék shoppingot erősíti. A jelenlegi rendszer nyomás alatt nem tud működni. Éppen ezért szükségünk van egy robusztus rendszerre, amely segíti a tagországokat, illetve menedéket biztosít azok számára, akiknek védelemre van szükségük, illetve akiknek nincs hol eh, lakniuk, nekik is segítséget nyújtunk. Ez a bizottság javaslat lényege, meg szeretnénk reformálni az egész európai menedékjogi rendszert. Nemzetközi jogra támaszkodunk mindenben, és a menedékügyi törvény minden aspektusát vizsgáljuk, a minősítéseken keresztül a Dublini szabályokon állt a felelősségek rögzítéséig javaslatunk harmonizálja a védelmi standardokat az EU-ban, megállítja a másodlagos mozgásokat és a menedék shoppingot, illetve a visszaélések ellen is fel kíván lépni. Erre feltétlenül szükség van és előre kell lépnünk. Örülök annak, hogy az önök parlamentje ellenúr, elnök úr előre lép ezen az úton, és köszönöm szépen a Málta elnökség munkáját, illetve az észtelnökség munkáját, valamint a korábbi szlovák elnökség munkáját, mindezért, amit tettek, eh, hogy meggyőzzék a tagországokat. Nagyon fontos, hogy most egy kiegyenlített eh, kompromisszum eh, szülessen, és a menedékjogi rendszer a célokat teljesíteni tudja. Hölgyeim és uram, amikor migrációról beszélünk, akkor ne felejtjünk el, hogy a statisztikák mögött férfiak, nők, gyerekek vannak, akik szívesebben maradtak volna otthon, ahelyett, hogy a bizonytalanságot várják a száműzetést, a háború, az erőszak helyett. A mi felelősségünk európaiaké, hogy úgy járjunk el, hogy jobb jövőt kapjanak a saját országokban, és ne induljak neki a földközi tengernek, és a, ne a csempészeket gazdagítsák. Ezért intenzívebbé töltük a kapcsolatunkat a ö, kibocsátó országokkal, hogy az elnök úr az előbb ö, mondta, ö, afrikai unokatestvéreinkkel. Tavaly új partnerségi keretet indítottunk Afrikával. A az embercsempészek e, elleni harcot megerősítettük a parti őrséggel, az Európollal, a Szófia misszióval a Földi tengeren. Mellesleg köszönetet mondok mindenkinek, akik e, ezekbe az eszközökbe e, részt vesznek az Európolnak, a Szófia missziónak E azok, akik a határ őrizetben, a partőrizetben dolgoznak, csodatos munkát végeznek, nélkülük elvesznénk, nélkülük sok szerencsétlen ember is elveszne. Intézkedések történtek, hogy megkönnyítsük a visszatérést az illegális migránsoknak származási országokba a e, támogatási programokat nemzeti szervezetek is támogatják. A bizottság támogatásával működnek több mint 4000 migráns Líbiából származási országába e, vissza tud térni. E, Nigériával, Tunéziával, Jordániával tárgyalunk erről. 200 millió eurót fogunk felhasználni 2017-ben az észak-afrikai migráció kapcsán nem csak Líbiában, hanem Egyiptomban és Tunéziában is. Mellesleg sürgőségi alapunk Afrika számára egy év alatt 1,9 milliárd eurót használt fel további eszközöket fogunk használni Nigérrel, Szenegállal és Dél-Szudánnal külső beruházási tervet javasoltam Afrikának és szomszédos országoknak, számítok a kollégák gyorsaságára hogy szeptemberre ez már operatív legyen. Túl sok retorika volt Afrika és Európa együttműködéséről, most már helyben kell tevékenykedni azért, hogy Afrika E, meg tudja valósítani ambícióit. Két év alatt e, sokat tettünk, hogy jobban e, kezeljük a migrációt. Nem most kell elcsüngedni, de nem is kell ö, ö, elégedetnek lenni. Ö, ki kell egészíteni, meg kell erősíteni a jelenlegi alapokat. Elégedett vagyok azzal, amit eddig tettünk. Nos, igen, igen és nem. Mert annyi minden még vár, amit meg kell tenni. Együtt fogjuk megtenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság elnökének, kedves Jean-Claude-nak a beszédedet és elkötelezettségedet főleg ezekben a témákban, mint mondtad, a az Európai Parlament támogatására számíthatsz. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság Önökének az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek Mogherini asszonynak. Mielőtt megadnám neki a szót, köszönöm elkötelezettségét, köszönöm munkáját Afrikában is, amikor megpróbál megoldásokat találni, és segíteni azoknak, akik elhagyják országokat a Szaharántól délre. És vannak ma is, akik az éjség a terrorizmus miatt el kell hagyják továbbra is hazájukat. Ezt tapasztaljuk Európában. Az ország, a tagállamok és az intézmények ezért adom meg a szót most azon a Mogherini asszonynak. Köszönöm szépen. Antonio. Köszönöm szépen. Antonio, követem a példádat, és olasz nyelven szólnék. Igen. Van, van fordítás és jobban értik az olasz, mint a luxemburgi nyelvet, úgy tudom. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a mai találkozót, annál is inkább, mert nagyon sok partnerünk van jelent, nagyon sokan dolgoznak vel, együtt velünk egy ilyen nagyon fontos témán. Itt nem csak arról van szó, hogy sürgősen fel kell lépni a jelenlegi helyzetben, hanem ebben a bonyolult helyzetben megoldásokat kell találnunk. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm Szarás miniszterelnök úrnak is, hogy itt van. Az utóbbi két és fél évben eh, az ő munkájuknak eh, is hála, hogy oda értünk el, ahol jelenleg vagyunk. Szeretnék eh, tehát köszönetet mondani mindenkinek, itt az AFED bizottságban volt egy meghallgatásom 2014. október 3-án, amikor meghallgattak, és az előtt voltam éppen Lampedusán, amikor meglátogattam az otani helyzetet, és nagyon jól láttam, hogy mi is volt a egyfajta szégyen az Európai Unió felé szégyen, mert a mm, földközi tengerben, a mi tengerünkben haltak meg ott az emberek, vagy pedig még el sem értek a földközi tengerre, hanem már a sivatagban meghaltak. Én mindig szégyeltem, szégyeltem magam hogy az Európai Unióban ez megtörténhet. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió mennyi embert, mennyi emberi életet mentett meg a tengereken, Afrikában, tehát ez egy jelentős siker. Az utóbbi két és fél évben, ahogy Antonio is mondta, Jean-Claude is mondta, egy új fejezetet nyitottunk. Elfogadtuk azt a tényt, hogy a migrációs politikák, a migráció kezelése igenis az Európai Unió felelőssége. És ö, régebben ugye ez nemzeti hatáskörbe tartozott. Együtt sikerült tehát ezt megvalósítani, hogyha valaki Európába jön, akkor Európába jön, nem pedig egy, egy államba, egy európai tagállamba. Éppen ezért a szolidaritás fontos, a realizmus, a valóság figyelembe vétele fontos, és minden európai polgárnak szembe kell nézni ezzel a helyzettel. A belső szolidaritásról Antonio is beszélt, Jean-Claude is beszélt, de ezt tovább kell vinni, ez egy politikai harc. De ott van a külső felelősség is, és most már ezt is vállalja az Európai Unió. Nagyon nagy meglepetéssel figyelem, hogy az Európai Unió külügyminiszterei két évvel ezelőttig még nem foglalkoztak ezekkel a problémákkal. Itt egy globális problémáról van szó. Éppen ezért koordinált külső akciókra is szükség van. Egységes eszközökre van szükség, amelyeket fel lehet használni. Az utóbbi két évben öt alapvető akciónk volt az Európai Unió külső területein. A tagállamok szintén részt vettek ebben a folyamatban, azonban még nagyon sokat kell megtenni. Tehát a sivatagban kell megmenteni az emberi életeket, aztán a tengereken meg kell menteni az emberi életeket, mert sokan el sem érnek a tengerre, meghalnak a sivatagban. A múlt héten hála a nigeri hatóságoknak és az Európai Uniónak együttesen száz olyan menekültet tudtunk megmenteni, akik a, a sivatagban ott voltak, elfogták őket, nem kaptak enni, inni, és a nigeri hatóságokkal együtt nem csak megmentettük ezt a száz embert, hanem számukra egy választási lehetőséget is nyújtattunk hogy ott marad, otthon maradhassanak. A líbiai ö, parti őrség önmaga több mint 20 ezer embert mentett meg az utóbbi időben. A líbiai barátaink most már kezdenek ellenőrzést gyakorolni a saját területeken. Fellépnek az emberkereskedők ellen, és ezáltal nagyon fontos szerepet játszanak. Több ezer emberi életet mentettünk meg a földközi tengeri térségben. Mindenki, aki önök közül már beszélt például egy olyan nővel, aki egy gumicsónakon érkezett a tengeren, a, például terhesen, kockáztatva az életét és a gyermeke életét, hogyha egy anya a saját életét és a gyermeke életét kockáztatja, akkor érthető, hogy számos olyan tényező van, amely rávette, hogy hagyja az országot. Továbbá. Nem csak mm, meg kell menteni az emberek életét, hanem védeni is kell őket. Meg kell védeni őket. A Nemzetközi Migrációs Szervezettel együtt aztán a libiai barátainkkal, Szarás miniszterelnökkel együtt próbálunk hozzáférni a líbiai menekült táborokhoz, ahol drámai a helyzet, és a hozzáférés se a nemzetközi migrációs szervezetnek teszi lehetővé azt, hogy a helyzet javuljon, hogy emberi életeket menthessünk amikor együttműködünk, ez mindenki számára előnyös. Lehetővé teszi azt, hogy segítsük az embereket, visszaküldjük a hazáikba, Líbiába az utóbbi időben az utóbbi időben több mint ezer migráns gyermekek, nők, férfiak ö, mentek vissza haza. Líbiában finanszíroztuk ezeket a tevékenységeket. A líbiai hatás, hatóságokkal együtt azonban lehetővé tesszük ezeket a tevékenységeket. A helyzet hasonló Nigerban, ahová önszántunkból visszament 2700 menekült. Az Európai Unió finanszírozta részben ezt a tevékenységet. Továbbá mindenképpen fel kell lépni a bűnözé, bűnözők és a bűnözés ellen. Ugye tud, megvan a ö, különböző projekt ezzel kapcsolatosan, tudjuk azt, hogy hány hajót semlegesítettünk, és Afrikában néhány héttel ezelőtt az összes európai partner közül mi voltunk az elsők, akik 50 ezer eurót adtak a, azért, hogy feléphessenek a fegyverkereskedők, a drogkereskedők és emberkereskedők ellen. Tehát partnerség, partnerkapcsolatok és az együttes fellépés a terrorizmus ellen, a szervezetbűnözés ellen. Ez egy nagyon nehéz terület. Továbbá negyedik ö, téma. Ö, vannak azok, ugye, akiket egész, egész egyszerűen rávesznek arra, hogy hagyják el az országukat. Ahogy tudjuk, itt Antoni is mondta, arra van szükség, hogy Afrika fejlődjön fel kell lépni a klímaváltozás ellen, fel kell lépni a terrorizmus ellen, különböző dimenzióváltások ellen. Mi segíthetünk ezen a kontinensen, ugyanis ez a legközelebbi kontinens, ugye Afrika az európai kontinenshez legközelebb lévő, éppen ezért az Európai Unióban Málta tehát amely a legdélebbi ország Tunisztól nézve szintén fontos szerepet játszik. Tehát Afrikába be kell ruházni, komoly beruházásokra van szükség, európai tervet kell megvalósítani Afrikában, magán beruházások, közberuházásokra gondolunk, a magánvállalatok is kezdenek beruházni Afrika országaiba. Továbbá a szociális fejlődés, a demokratikus fejlődés, a környezeti fejlődés, a digitális fejlődés Afrikában. Mind ezek olyan felelősségek, amelyeket meg kell osztanunk. Ezzel kapcsolatosan másfél év óta partnerkapcsolatokat alakítottunk ki az származó országokkal, tehát ahonnan a menekültek jönnek. Ez egy európai ötlet volt, egy európai projekt, egy jó ötlet. A ENSZ szintén tanulmányozza, tehát ez a partnerkapcsolatok logikája ne legyen az az illúziónk, hogy van egy észak-dél ellen és egy dél-észak ellen. Nem. Európai szinten a belső szolidaritásunk, a földközi tengeri térség, az együttműködésünk, a mediterrán térség déli országaival, aztán Afrikával, a, mely a legközelebbi kontinens, tehát ha mindezt figyelembe vesszük, akkor ezek azok a területek, ahol a multilaterális kapcsolatokat fejleszthetjük. Itt nem csak arról van, a biztonságról van szó, a határok ellenőrzéséről, hanem a fejlődésről. Végül pedig az Európai Unió is nagyon sokat tett már Agadesban, Niger északi területein, ahol belépünk Líbiába, Múlt májusban 70 ezer illegális menekültet tudtak megmenteni. Most már az utóbbi hónapokban 5 ezeret. Látjuk tehát, hogy csökken a számuk a menekülteknek is, azonban azt látjuk, hogy a helyzet nagyon nehéz, és az Európai Unióban minden intézmény hozzá fog járulni a, ahhoz, hogy a helyzet javuljon. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Federica. Most pedig egy első üdvözlet gyanánt a líbiai kormány vezetőjének, Al-Sarraj úrnak adom meg a szót. Köszönöm, hogy elfogadta az Európai Parlament meghívását, és meghallgatjuk, hogy mik is a problémáik, a kérelmeik, ugyanis Líbia az egyik olyan legfontosabb ország, amelynek meg kell oldania a migrációs kérdést. Egy olyan országról van szó, amely szenved, és fontos szereplője továbbra is Afrika és Európa közötti kapcsolatoknak. Álszarás miniszterelnök úrnak adom meg a szót. فخامة السيد رئيس البرلمان الأوروبي Antonio Tajani, Mári Szédet Köszönöm. Köszönöm szépen. Ö, elnök úr. Antonio Tajani. Mindenek előtt szeretnék az Európai Parlament elnökének, Tajani úrnak köszönetet mondani, hogy erre a rendkívül fontos gyűlésre meghívott bennünket, ezen kívül külön köszönetet mondunk az Európai Parlamentnek a pozitív szerepét, és összességében az Európai Uniónak a nemzet azért, hogy a nemzeti megbékélés kormányát támogassák, hogy végre béke és stabilitás alakuljon ki a hazánkban. Ezen tőlmen nően az Európai Unió valamennyi tagállamának szeretnék köszönetet mondani, hiszen rengeteget fáradoznak azon, hogy az országommal együtt működjenek. Mindenek előtt köszönetet mondok az olasz kormánynak, amely közvetlen segítséget juttat nekünk az utóbbi időben komoly támogatást, projekteket indítottak, éppen azért, hogy az illegális migrációval szembe tudjunk szállni és Líbiában számos más területen is támogatnak bennünket. Hölgyem és uraim, annak ellenére, hogy komoly nehézségekkel szembesülünk a hazámban, az illegális migrációt és annak következményeit le kell gyűrnünk. Ennek három dimenziója van, egy humanitárius, egy biztonsági és egy gazdasági dimenziója. A menekülteket természetesen humánus módon kell kezelnünk, egy minimális szolgáltatásban kell őket részesíteni, és hát tudjuk, hogy Líbiában rendkívül nehéz a helyzet, ezért ennek a megoldása is nehéz. De nem lehet csak biztonsági intézkedésekkel megoldani a migráció, a menekültügy kérdéseit azoknak az országoknak segíteni kell, ahonnan ők érkeznek, segíteni kell nekik, hogy a gazdasági helyzet javuljon ott, az ott élő polgárok életkörülményeit javítani kell, és a fiataloknak munkát kell adni. Mindenek előtt Olaszországnak és Németországnak kívánok köszönetet mondani azért, hogy a származási országban indítanak fejlesztési projekteket, és ez főleg azokra az országokra vonatkozik, ahonnan hozzánk, az én hazámba érkeznek a menekültek. Így lehet gondoskodni arról, hogy biztonsági intézkedéseket alkalmazzunk a déli határon nálunk, és így kevesebb ember kerül Európába a földközi tengeren keresztül. Hölgyeim és uraim, Líbia tranzitország az illegális kivándorlók számára. Bennünket a probléma ugyanúgy érint, mint másokat itt Európában, és tudjuk, hogy ez milyen kö- negatív következményekkel jár. Olyan terheket okoz ez nekünk, amelyeket Líbia magára hagyva nem tud vállalni. Korlátozott költségvetésünk van fejlesztési célokra és a szociális és gazdasági nehézségek legyűrésére és hát ezért nagyon negatív konzekvenciákkal jár ez. Megjelentek bizonyos betegségek, a bűnözés erősödött, a szervezett bűnözés megjelent, az emberkereskedelem, a terrorista bandák is együtt járnak ezzel a jelenséggel. Ők azok, akik a migrációs hullámokon lovagolva az országunkba érkeztek és számosan a bizonytalan helyzet miatt a mi országunkból távoztak, elveszítettük ezeket az embereket. A, a menekültek növekvő száma negatív következményekkel járt az életszínvonalra. Mindenek előtt az országunk déli térségeit érinti ez negatívan. 4000 kilométeres országhatárunk van, 2000 kilométer a tengeri határ. Nagyon nehéz egy ekkora határszakaszt megvédeni, és erre külön erőfeszítésekre van szükség. Ezekhez viszont forrásokat kell hozzárendelni, amelyekkel pillanatilag nem rendelkezünk. Most felhívnám a figyelmet egy olyan projektre, amelyel kapcsolatban megállapodás született Líbia és az Európai Bizottság közötti megállapodásról van szó. 2007. július 23-án született ez még ez arról szól, hogy európai forrásokkal az ország déli vidéken jobb biztonsági körülményeket teremtsünk, hiszen az ország védelme már délen kezdődik. Persze együtt kell működni a szomszédos államokkal is, amelyekkel közös határaink vannak. Ehhez pénzügyi forrásokra van szükség, és hogy tudjuk ezt a biztonságot garantálni. Két héttel ezelőtt hivatalosan az ENSZ-hez fordultunk egy kérelemmel, mi szerint szüntessék meg a líbiai tengerparton az embargót, hogy eleget tudjunk tenni a kötelezettségeinknek. Ehhez kérjük az önök támogatását és segítségét. Hölgyeim és uraim, a Nemzeti Megbékélés Kormánya nyilvánvalóan igyekszik a szükséges segítséget megadni azoknak a polgároknak, akik más országból érkeznek, amíg vissza nem térnek a hazájukba, és meg kell védenünk ezeket a menekülteket. Ez egy első számú prioritás nálunk. Ezért aztán fontos az is, hogy megállapodásokat tudjunk kötni a származási országokkal, hogy ott a helyszínen lehessen megfelelő elhelyezés táborokat kialakítani. Mi nem szeretnénk, hogy nálunk menekültáborok jöjjenek létre, bár a sajtó erről beszámol. A jelenlegi befogadó központokat tovább kívánjuk fejleszteni, a körülményeket javítani, és a belügyminisztérium és a hatóságok ezen dolgoznak, az ő illetékességük ez az együttműködésre ilyen feltételek között nagy szükség van. Ezért az ENSZ patronálása mellett és az EU patronálása mellett egy nagy nemzetközi konferenciát kívánunk szervezni, hogy a probléma negatív következményeit közösen tudjuk kezelni. Hölgyem és uraim, az illegális kivándorlás, amely az országon keresztül történik, egy súlyos probléma, a bűnözés, az emberkereskedelem, már beszéltem erről, és hát hogy ez az országon keresztül történik, ezért segítségre van szükségünk. Másképp nem tudjuk kezelni a problémát a kereskedőknek, az emberkereskedőknek lehetetlenné kell tenni a munkát, hiszen ők emberi életekkel kereskednek. Ezen túlmenően a pénzforrásokat is meg kell szüntetni, amelyekből ezek a bandák élnek. És ott így módon munkahelyeket tudunk teremteni, vállalatokat alapítani, és a gazdaság beindításán dolgozni. Láthatták, hogy mennyire türelmes a kormányunk, hogy a fiataljaink mennyi áldozatot hoztak, hogy tri- Tripolisban a konfliktusokat megoldjuk. Tripolisban időközben biztonság és stabilitás jellemző, egyre inkább azt látjuk, hogy a különböző városok és régiók között a megbékélés erősödik, az emberek elkezdtek hazatérni, és bízunk abban, hogy tovább haladhatunk ezen a stabil talajon. De túl sok időnk nincs már, hölgyeim és uraim. Tartós megoldásra kell törekednünk, és így a stabilitást elérni. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, signor Primo Ministro. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, az elhangzottakat, hogy elismerte azt, hogy mit is tett már idáig az Európai Unió és az Európai Parlament. Líbia számíthat mindig az Európai Unióra, hogy közösen oldjuk meg a problémákat. Most pedig a két kerekasztalt beszélgetés következik nagyon kevés az időnk, nagyon sok viszont a vendégünk, éppen ezért nem nagyon lehetünk rugalmasok az időt illetően, az időkezelést illetően. Először Luisa Árbonnak adom meg a szót az ENSZ képviseletében, migrációs témában. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlamentnek gratulálok a konferencia megszervezéséhez. Nemzetközi közösség számára ez egy meghatározó pillanat hiszen egy olyan folyamatot indítottunk el, amely a biztonságos, rendezett és legális bevándorlást hivatott megoldani. Önök ismerik ezeket a folyamatokat, amelyek 2018 tavaszán fognak kulminálódni az ENSZ szintjén. Nem a folyamatokról fogok beszélni, hanem néhány percben Szeretném a legfőbb ügyeket összegezni, amelyről a mai konferencián is szó lesz, és azt gondolom, hogy ezekre nagy figyelmet kell szánni az okok felderítése, a szabálytalan beruházás, illetve bevendorlás, az integráció, illetve a visszafordítások kérdése. A nemzeti, regionális és globális szinten a bevándorlási válság kibontakozott 2017 Ebből a szempontból több mint 2000 nő, eh, gyermek, eh, eh, nő és férfi veszítette életét, több mint 70%-uk a földközi tenger térségében. Napi szinten több ezer ember mozog biztonságosan, jog, jogosan, jogszabályszerűen, egyik országból egy másik országba fizetnek adót, illetve akár önkéntes alapon is visszatérnek. Nagyon sok személynek azonban kilátástalan döntést kell hozniuk a biztonság keresésénél, illetve megpróbálnak külföldön méltóságot szerezni. Nagyon fontos, hogy mindenkinek szabad választása legyen, és ez határozza meg az életben a döntéseket, arról, hogy valaki tovább szeretne menni, vagy visszatérni. Ennek okai több szintűek. Nagyon sokan üldöztetés és konfliktusok elől menekülnek, és nagyon sokan élelmiszer nélkülözés, szegénység, az éghajlati változás súlyos hatásai miatt menekülnek, illetve ezek kombinációja miatt. És én azt gondolom, hogy néhányan hogyha megnézzük az első cikkét az emberi általános egyetemes nyilatkozatának, akkor ebben azt szerepel, hogy mindenki szabad embernek születik, és méltóságban kell, hogy éljen. Sajnos nem mindenki önkéntesen hagyja el otthonát, és nem csak gazdasági okok miatt távozik. Nagyon fontos a bonyolult motivációk megértése, amelyek arra bírnak egy szemét, hogy távozzon hazájából. Nagyon fontosak éppen ezért a hatékony intézkedések, Egyrészt azért, hogy jobban kezeljük a bevándorlási hullámokat, és ahol szükség van rá, nagyon fontos ezeket csökkenteni, és a New York nyilatkozat, amelyet az elmúlt év szeptemberében sikerült egy hangulag elfogadni az ENSZ-ben, elismerte azt, hogy a bevándorlás fontos, hogy a szükség legyen, hanem szabad döntés kérdése. Ennek biztosítása érdekében már most is létezik nagyon sok olyan eszköz, amelyekkel a bevándorlás bizonyos eh, mozgatórugóit kezelni tudjuk. Például a 2030-as eh, agenda, a fenntartható fejlődés érdekében az emberjogi eh, keret, és nagyon sok munka vár még ránk annak érdekében, hogy csökkentsük azt a nyomást, amely azokra az emberekre nehezedik, akik hazájukat elhagyni kénytelenek. Viszont a fejlődés nem fogja megszüntetni a bevándorlást, és nem is ez a célja. A Globális Compact projekt célja a biztonságos, legális bevándorlás segítése. Nem arról van szó, hogy ezt meg szeretnénk állítani, vagy akadályozni, hogyha a bevándorlás okairól szólunk, akkor el kell ismerjük azokat a pontokat, amelyek alapján az emberek a célországot megválasztják. Nagyon sok bevándorló számára a gazdasági szempontok jelentenek vonzerőt. Vissza szeretnék térni a legális bevándorlás. A közös célunknak az kell, hogy legyen, hogy a legális útjait segítsük a bevándorlásnak, erősítsük a közbizalmat, annak érdekében, hogy a nemzeti munkerőpiacokat a tagországok maguk is kezelni tudják. 2020-ra az EU-ban egy millió egészségügyi dolgozó fog hiányozni, számos poszt betöltetlen lesz az információs technológiai ágazatban, és a rugalmas munkaerő piaci hozzáférés nagyon fontos. A magasan képzett bevándorlók számára a kékkártyás rendszerrel, de azt gondolom, hogy nem szabad csak magasan képzettekre összpontosítani. A legális bevándorlás útjainak megkönnyebbítse a munka mobilitás erősítése, a családügyi egyeti, egyesítés, illetve az oktatási célok csökkenteni fogják az nem szabályos bevándorlási útvonalakat. Nagyon sok országban hiányzik a munkaerő, és gyakran a fekete gazdaságban jelennek meg a munkahelyek. Ami a visszafordítást illeti, ezekre szükség van a határvédelemnél, és ehhez nemzetközi együttműködése van szükség van, de fontos, hogy ez méltóságban, biztonságban történjen, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett a védelmet nem lehet kompromittálni, és nem lehet outsourcingolni. Nagyon fontos a gyermekek érdekeit figyelembe venni. Csak a törvények azonban, amelyeket eh, megfelelően megvalósítottak, ezek kulcsfontosságúak az európai értékek védelme érdekében és az európai projekt sikere érdekében. Az irónia az az, hogy pont ez az, ami a vonzó tényező. Hogyha ezek az értékek megszűnnének, és megpróbálnánk távol tartani a bevándorlókat, akkor az európai projekt integritásan a költségei azt gondolom igen magasak lennének, és ezért nagy árat kéne, hogy fizessünk. Végül pedig az integráció, illetve Európában bevándorlás ellenes eh, hangulat. Én eh, értem azokat az aggályokat, hogy a bevándorlókat teherként, fenyegetésként eh, élik meg sokan, nem kívánatos személyekként. Ezek az elképzelések azonban a bevándorlás pozitív elemeit figyelmen kívül hagyják mind a származási ország, mindeben a célország szempontjából. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió küzdjön az idegen gyűlölet ellen, a bevándorlók sikeres integrálása érdekében, illetve nagyon fontos, hogy a közösségek érdekeit figyelembe vegyék, akik befogadják a bevándorlókat. Európában, illetve a világon a legsikeresebb országokat a bevándorlók munkájából építették és nem gondolom, hogy ma ez nem lehetne így, illetve ezt ne kéne, hogy elismerjük. Azt gondolom, hogy a jogi kötelezettségvállalások, a politikai felelősségvállalás az Európai Unió tagországai részéről egy olyan megközelítést tesz szükségesé, amely egy közös erőfeszítést tesz szükségesé minden ország részéről, függetlenül, hogy tranzit célország, a származási országról van szó. Nagyon fontos a mobilitás segítése, a humán mobilitás segítése, e, e, egy biztonságos, méltóság teljes módon, és önökkel együtt várom ennek a célnak a megvalósulását. Köszönöm. Very much, Mrs. for Köszönöm szépen Arbor asszonynak a hozzászólását. Kérem, hogy az erre szánt időket tartsák be. Négy órakor Juncker úr elhagyja a parlamentet és egy 10 perces sajtókonferenciára is sort kell keríteni. Tehát az összes hozzászólónak 10 perc jut. Markula úr, az Európai Régiók Bizottságának elnöke. Igen, tisztelt elnök úr, főképviselő, igen, tisztelt vendégek, a polgáraink azzal bizt, hívtak meg, hogy képviseljem őket, és ezért hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Unió vezetése előtt hangsúlyozom, mennyire fontos a migráció irányítása a határainkon. Ez rendkívül fontos a önkormányzataink számára. Éppen ezért örülök, hogy számos regionális képviselő és számos polgármester is jelen van, hogy a terepről számoljanak be azzal kapcsolatban, hogy milyen válságok jelentkeznek a migrációs áramlatok kezelésében, a, az integráció milyen nehézségeket jelent a saját jelent az ő területökön. Tesszalonikom miért jöttem vissza, és látom, hogy milyen nehézségek között dolgoznak a helyi önkormányzatok a keleti határon. Számosan a bizottságunkban közvetlenül vannak kitéve ennek a fejlődésnek a Katánia, Olaszország, Macedónia is megemlíthető lenne, és vannak még sokan mások. Jelenleg hol tartunk, erre emlékeztetnék. A migránsok 90%-a a központi földközi tengeri útvonalat választják embercsempészek segítségével, akik bűnözők. A Libanon, Törökország rendkívüli körülmények között küzd meg a migrációval, ehhez az EU anyagi támogatására van szükség. Ami pedig a keretet illeti, úgy gondoljuk, hogy egy megállapodás a Dublini, szab, Dublini szabályok reformjával kapcsolatban mindenképpen szükséges, egy integrált határőrizeti rendszerre és menekültügyi rendszerre van szükség Európában, amely a szolidaritáson alapul. Számos régiót érint ez a migrációs áramlat, de van potenciál arra, hogy sikeresen kezeljük a kérdést, ehhez szolidaritásra van szükség amit egy intézményközi együttműködés tud megerősíteni, ahogyan egyébként az Európai Parlament erre javaslatot tett. Számos feladatunk van, és készek vagyunk ebben együttműködni. Egy példát mondanék erre is, hogy hogyan működünk mi, például egy líbiai eset kapcsán a közgyűlésünk megbízására megállapodást kötöttünk demokratikusan megválasztott líbiai polgármesterekkel, és a kapacitás erősítését irányoztuk elő a támogatásunkkal. A tagjainknak, a régiókból érkező polgármestereknek, Morcia és Flandria, meg Helenvárosa, Nikózia és mások is számos jelen vannak, akik segítenek a líbiai kollégáknak abban, hogy képzést szervezzenek, gyak, jó gyakorlatokat adjanak át, és így biztosítsuk a líbiai régiók és városok jövőjét. Igen, tisztelt kollégák, azzal szeretném zárni, hogyha a migráció menedzsmentről beszélünk, akkor ide tartozik az integráció is. A helyi aktivitások feltétlenül fontosak mindenhol Európában. Ezen dolgoznunk kell az integráción, és számosan az önkéntesek közül segítenek bennünket ebben. Nyilvánvalóan nem lehet egy egyetlen megoldást találni mindenre, hanem testre szabott megoldásokra kell törekedni, amelyek a helyi feltételekből indulnak ki. Ehhez polgárokra van szükség, akik önkéntesen dolgoznak a helyi politikai, politikusokkal, akiket megválasztottak és képviselik őket. Éppen ezért az a dolgunk, hogy segítsük ezt a munkát, Köszönöm még egyszer Tájáni elnök úrnak, hogy ezt a kezdeményezést elindította. Mi készek vagyunk a munkára, és folytatjuk is a munkát. Köszönöm szépen. Márkula elnök úrnak köszönöm, hogy aláhúzta, hogy milyen fontos szerepet játszanak a különböző regionális, helyi ö, hatóságok, hogy megoldják az integrációt, a menekültek és a migránsok problémáit. Most pedig a Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke Dassis úr következik. Szociális kérdésekről van szó megint csak, mert nagyon fontos terület. Mogherini asszony is beszélt a szociális elemekről. Hallgassuk meg most tehát akkor az Európai Gazdasági Szociális Bizottság elnökét. Köszönöm szépen, Táján elnök úr. Először is szeretnék üdvözölni a kezdeményezést, hogy megszervezte a nagy konferenciát. A migráció kezelésről ez olyan téma, amely alapvető kérdése a társadalmainknak. Másrészt köszönöm, hogy meghívta az Európai Gazdasági Szociális Bizottságot, hogy vegyen részt aktívan. Több kolléga is itt van a teremben ebben a ö, konferenciában. Az immigráció politikája, a migrációs politika mindenhol jelen van, gyakran nem a tényekre alapszik, a politikai életet befolyásolja minden országban. Az EGSB régóta azt vallja, hogy új politika kell, a legális migrációról meg kell reformálni hatékonyan a közös menekültügyi rendszert. Mindenek előtt azonban meg kell különböztetni a menekültek kérdését és a gazdasági migránsokét. Ami a menekülteket illeti, mi európaiak kénytelenek vagyunk, morálisan kénytelenek vagyunk, mert a civilizációnknak alapja az alapjogok és szabadság térségen lévén jogot kapni, adni azoknak, akik a háború halál ellen, elől menekülnek. Jogilag is kötelezettek vagyunk, erre mi mindjárt a Genfi egyezményt az 1951-est. Ez az egyezmény azért nyert aláírást, hogy keleti országok is részt vegyenek benne, már pedig egyes keleti országok erre nem hajlandók. 450 millió lakosról van szó a bizottság javaslata, amelyet 2015 összemondva, hogy kimondja, hogy 170 ezer ember áthelyezéséről van szó, van szó az 0,035 e százaléka az Európai Unió lakosságának. Kár, hogy nem sikerül, mert egyes országok nem akarják, mert más államok befogadtak milliókat, és nemzetközi védelmet adnak nekik. Itt üdvözlöm az Európai Bizottság elnökét és az egész bizottságot, amiért kezdeményezte, a, hogy az Európai Unió bírósága előtt eljárás indítson azon tagállamok ellen, akik a kötelezettségek nem tartják be. Az EGSB úgy gondolja, hogy szükséges hatékony, méltányos reformot végre hajtani az európai közös menekültügyi rendszerben garanciákat biztosítani, hogy hatékony legyen, rugalmas és legálisan utat biztosítson az Európai Unióba, hogyha valakit üldöznek. Ami pedig a gazdasági migránsokat illeti, más a helyzet több tíz, tíz millió, többször tíz millió ember van, akik szeretnének az Európai Unióba áttelepülni, ne legyünk álszentek. Nem lehetséges ezeket a milliókat befogadni, mondjuk ki. A demográfiai helyzet ismeretében azonban szükségünk lesz a migránsokra, de szabályozott migráció keretén belül kell érkezzenek. Együtt kell működni a harmadik országokkal azért, hogy hatékony az együttműködés, kell hatni a migráció okaira. Örülök, hogy az Európai Bizottság elnöke és a főképviselő asszony is erről szólt, a beruházásokról. Feltétlenül szükséges beruházások vannak, de ne felejtjük el, hogy politikai, intézmény és adminisztratív dimenziói is vannak ezekben az országokban a stabilitásnak és a jólétnek. Tehát a stratégiát át kell dolgozni, hogy jobban tudjuk támogatás adni a következő területeken konfliktusok megoldása, az állam megerősítése, a demokrácia megerősítése, az emberi jogok védelme, és a civil társadalom fejlesztése. Ami eh, pedig eh, az európai határ őrizetét illeti. Nem természetes, hogy a periférikus államoknak a feladata a déli államokra vonatkozik most, talán aztán a keleti és eh, északiakra. Tehát nem csak ezek az államok kell őrizzék az EU határait, hanem ez az Európai Unió egészének ügye. Az EGSB üdvözli a Frontex felállítását, üdvözölte a Frontex felállítását, de tovább kell lépni ezen a területen e a tovább lépés e, része az európai védelmi politikának ami a menekültek és migránsok integrálását illeti a helyi társadalomba. Fontos elősegíteni az új érkező kölcsönös eh, megbecsülését eh, a társadalommal, a eh, beépítés a globális szociális politika révén valósulhat meg. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni azokat a problémákat, amelyekkel találkoznak az emberek a helyi társadalmakban. Sőt, tovább mennék, helyezzük magunkat a helyükbe. Például, hogyha szociális segélyt kérnek, vagy egy ö, nyugdíjaséba, akinek alacsony a ö, nyugdíja, vagy a gyermekét egyedül nevelő nőjébe. És így értjük meg, hogy nem lehet beépülni harmonikusan a migránsnak a társadalomba, ö, akkor amikor ebben a társadalomban sok állampolgár a szegénységgel küzd a civil társadalomnak fontos a szerepe, és még fontosabb lesz a jövőben, hogy jobb legyen a kölcsönös megértés, jobb legyen a befogadás, jobb legyen az integráció a migránsok számára. Az EGSB átlátja a probléma súlyosságát, humanitárius kérdés is, már a válság első jeleinél. Ezért 2015. Január, ö, decemberében, 2016. januárjában 11 országban jártunk, hogy a civil társadalmat tanulmányozok, amelyek együtt dolgoznak a migránsokkal, hogy lássuk, hogy milyen sikerek vannak, milyen jó gyakorlatok a jelenlegi menekült válságban. Az a célunk, hogy hasznosan hozzájáruljunk az EU politikának alakításához. Elnök úr, nem állítjuk, hogy nálunk az igazság, de a javaslataink a folyamatos dialógus gyümölcsei, párbeszédet folytatunk a szervezett társadalommal, és javaslataink szintetizálják a ki fejtett álláspontokat. Remélem bölcsek, realisták, és nemzet és európai szinten jobban figyelembe kell venni. Köszönöm szépen figyelmüket. Grazie, grazie, caro. Köszönöm szépen, köszönöm, kedves elnök úr. Most a bevezető részt lezárjuk. Az ENSZ részéről. Itt van Türk úr, kérem, hogy két-három percben szólaljon fel, mert még az Európai Beruházási Bank képviselő képviselője is itt lesz. World Refugee. Tegnap volt a uh, menekültek világnapja. Az e UNCHR adatai emlékeztetnek arra, hogy a világ össze van zavarodva. Az adatok magukért beszélnek, 65,6 millió ember volt kénytelen elhagyni a lakhelyét erőszak, humanitárius válság miatt. Két harmada a 65 milliónak, több mint 40 millió hazáján belül kellett, hogy elhagyja lakhelyét, és 17 millió menekült, 87 százaléka a világ legszegényebb területein él. Ők nem jönnek Európába. És három gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az első, az emberiség egyik nagyon fontos vívmánya a menedékjog, a védelem azok számára, akiknek szükségük van védelemre. Ez a 1951-es konvenció második világháború után került sor ennek aláírására. A menekültek arra emlékeztetnek bennünket, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindannyian egymástól függünk. függünk. A lokális szint és a globális szint össze vannak kapcsolódva és nagyon sokan a helyszínen dolgoznak, a bevándorlókért, a menekültekért. És gyakran úgy érzik a, az emberek, hogy fenyegetik őket a menekült, menekültek, identitásokat fenyegetik, de ők társadalom nem találkoztak menekültekkel őket meg kell győznünk arról, hogy ezek az emberek nem elvenni szeretnek tőlünk valamit, hanem hozzá szeretnek járulni a társadalomhoz, ha erre esélyt adunk nekik, illetve biztosítjuk azt, hogy megfelelő integrációs programok vannak számukra. Az ENSZ közgyűlése 46-ban a menekültek kérdését nemzetközi fontos témaként kezelte. És kétség nem férhet ahhoz, hogy a jövő egyetlen helyes útja a többszintűség. Mindenkinek nemzeti érdeke is az, hogy egy multilaterális keretet dolgozzunk az Európai Unióban. De megtanultuk a tanulságot, a 2015-ös helyzetből levontuk a tanulságot, és számos javaslatot mutattunk be az Európai Uniónak és tagországainak, és ezek a közös európai menekdékjogi rendszerről szólnak, illetve várjuk a közös további munkát globális szinten. Ahogy Arbor asszony említette, ezért egyszer van egy ilyen lehetőség, amikor életet lehet önteni mindabba, amit New Yorkban az elmúlt évben sikerült elfogadni a csúcs találkozón, a bevándorlók és menekületre vonatkozó nyilatkozattal. Nagyon fontos egy globális koncepciót alakítsunk ki, és ezt működőképessé tegyük. Várjuk a közös munkát, hogy ezt működőképessé tegyük, hiszen a jövő ezt várja tőlünk. Köszönöm szépen! Thank you very much for your Köszönöm szépen Türk úrnak, most pedig Skanapia úr kap szót, aki az Európai Beruházási Bank alelnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági parlamenti elnök urak. Az EU bankja, az EBB segít abban, hogy, segít, hogy kezeljük az migrációs válságot Európai Unióban és azon kívül is. Láthatjuk, hogy a migráció egy alapvető fontosságú kérdés az Európai Unió számára itt hosszú távon a gazdasági növekedés kell biztosítani az országokban, ahonnan eljönnek az emberek. Ez alapvető fontosság, hogy otthon, hogyha azt akarjuk, hogy otthon maradjanak. Az Európai Uniónak ennek érdekében együtt kell működnie, és a megközelítésünket megfelelő módon mérlegelni kell, és az igényekhez kell alkalmazni. Itt tapasztalatokra van szükség, és mi vagyunk a legnagyobb nemzetközi intézmény, ezen a dol- területen dolgozik, és segítünk az EU-nak megvalósítani a terveit. 2016-ban összességében 84 milliárd eurós beruházást támogatunk, és ennek jelentős részén az Európai Unió kívül történt. Az elmúlt évben az Európai Unión kívül komoly tevékenységeket folytattunk, és eredményeket is értünk el jobb vízellátást, jobb egészségügyi ellátást, közegészségügyet igyekeztünk előkészíteni, hálózatokat alakítottunk ki, energiahálózatot, 160 ezer embert kötöttünk be az elektromos hálózatba, és ők jobb közlekedést biztosítottunk több millió ember számára, sok százezer munkahelyet őriztünk meg. Ezek óriási eredmények, amik az Európai Uniónak köszönhetően jöttek létre az Európai Unión kívül. A gazdasági ellenálló képesség rendkívül fontos, ezzel kezeljük az okait a migrációnak, de ennél többet kell tenni. Az Európai Unión belül támogatjuk a helyi önkormányzatokat, hogy kezelni tudják a menekült áramlatokat, és a tagállamok megfelelő beruházásokat eszközöljenek, amelyek a migrációs ügyet segítenek. Például Brandenburg a német tartomány esetében lehetővé tettük, hogy olyan elhelyezést biztosítson, amely megfelel az elvárásoknak migránsok esetében, és ezeket később épp alak, lehet alakítani más jellegű ö, ö, épületek, ingatlanok, és a Balkánon is segítünk a megfelelő gazdasági ellenálló képesség kialakításában. Biztosítjuk az EBB támogatását az összes érintett területen. Az EBB ezen túlmenően a hiteleken kívül az, az a, er, a, a gazdasági jelenálló képességet segítő kezdeményező is részt vesz 2020 után. Így az EBB által mozgosított pénz mintegy 35 milliárd eurót ér el, amit ezzel, erre a területre fordítunk. Ez az első lépés lehet a megfelelő befektetési tervek kialakításában. Újra el kell, hogy mondjam, ez a kezdeményezés fontos kis és középvállalatok számára 600 millió eurót biztosítunk Jordániában, Egyiptomban, a nyugati parton tudják támogatni a növekedést és a gazdasági fejlődést, és mintegy 38 ezer munkahelyet teremtenek. Afrikában is segítünk gazdaságilag, és ez olyan lehetőséget kínál a szegény települések számára, hogy megőrizzék az embereket. Itt innovatív befektetésekre gondolunk, beruházásokra például napenergia hasznosítást is lehetővé kívánják tenni. Mint egy 4 millió vidéken élő afrikai számára tesszük lehetővé a gazdasági túlélést. Összefoglalásképpen elmondhatom, hogy erősíteni kívánjuk a forrásokat, és ezzel kívánunk hozzájárulni a migrációs állatot kezeléséhez. A sikeres menedzsment azt várja el, hogy az összes EU intézmény tagállam, a helyi önkormányzatok, a gazdasági élet szereplői, egyéb intézmények és persze a nemzetközi szervezetek is szorosan együttműködjenek a leghatékonyabb módon. Örömmel várjuk, hogy erre majd sor kerül. Az EU bankja a legnagyobb bank, amely multilaterális alapokon nyugszik és a régióban tevékenykedik. Komoly tapasztalatot szereztünk támogatások, hitelek nyújtásában, hitelek folyosításában. Az ilyen ismeretekre jelentős szükség van. És azt hiszem azonnal lépnünk kell, nem várhatunk tovább, partnerségeket kell kialakítanunk. Többet kell tennünk, hogy a régióban stabilitást és növekedést biztosítsunk az emberek számára és köszönöm szépen Tajani úr, hogy ebben segít. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, tisztelt vendégeinknek, akik részt vettek eh, ezen a napon ebben a bevezető részben. Szeretnék köszönetet mondani minden parlament, az Európai Parlament minden tisztségviselőjének, akik részt vettek e, ebben a munkában. Köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm az én e, segítőimnek e, a munkát, köszönöm minden parlamenti frakciónak azt, hogy hatékonyabbá teszik és tették ezt a vitát, eszmecserét, most pedig Jean-Claude Juncker úr, Mogherini asszony és jó magam sajtó tájékoztatót adunk 10 percben, és elkezdődik az a két ö, ö, fórum, amely az egyik ebben a teremben lesz, a másik pedig a PHC 350-es teremben, szemben ezzel a teremmel. Ott Mekkában asszony elnököl, itt pedig Moraes úr, akinek át is adom azonnal a szót, és elindul az eszmecsere, a vita. Köszönöm szépen mindenkinek!